Absolutely. Friends, colleagues. Um, Kedves kollégák, szeretném megnyitni ezt az ülést. Nem sokára mindenki megérkezik, sőt az elnökünk is. Megígértem az elnök úrnak, hogy elkezdem helyette az ülést. Először is a napi rendet kell elfogadnunk. Ez szerepel mindenkinek a kiadott dokumentumok között, hogyha nincsen ellenvetés, akkor módosítás nélkül jóvá hagyjuk a napi rendet. Úgy látom, senki nem jelentkezik szólásra, úgyhogy elfogadottnak veszem a napi rendet. Második pont, bejelentések. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a hétfői, április 13-ai hétfői ülést, étremítést törlik. Ez, ez azonban a 14-ei azonban megtartásra kerül az eredeti törvek szerint. A energiapiac mm, közmeghallgatás az április 20-ai ülésen lesz, erre átütemeztük, és ami a harmadik pontot illeti, ez a, a, a jegyzőkönyv jóváhagyása. December 3-ai, 4. ülésekről van szó, ez is a dossziéban megtalálható, és ha nincsen több észrevétel, akkor hagyottnak veszem a jegyzőkönyvet. Úgy látom, nincsen megjegyzés, úgyhogy hagytuk. Negyedik napi rend, bizonyos szennyezőanyagok kibocsátásának korlátozása. Tudjuk, hogy a levegő szennyezés a határokon átnyúló probléma, és sok tagállam gyakorlatilag importálja a levegőszennyezést, ezért ambiciózus keretekre van szükség a kibocsátások korlátozására. A bizottsági javaslat arra vonatkozik, hogy a jelenlegi jogszabályokban egy szakadékot áthidaljon a kis és nagy ég tűzüzemű erőművek esetében. 30 percet irányoztunk elő a vitára, és most meg is adom a jelentéstevőnek a szót, Ferrari úr tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálni szeretnék azért, hogy ezt a megtisztelő feladatot kapta a levezető elnökét. Nagyon röviden szeretnék csak szólni ennek a szövegnek a tartalmáról, ahogyan az elnökünk is elmondta, ami a szennyezést illeti a legtöbb ország importál, sőt a legnagyobb részét a szennyezésének eh, importálja. Megpróbáltam egyensúlyt kialakítani a között, amit a bizottság javasolt, és amit megismétel a tanács is eh, saját állásfoglalásában. De van néhány dolog, amit különösen szerettem volna hangsúlyozni, nevezetesen, hogy mi a kapcsolat eh, a meglévő jogszabályi elemek között biztosítandó azt, hogy ne eh, legyenek párhuzamos eh, jogszabályok a nagy és kis erőművek esetében, hogy ne legyen ez túlságosan nagy teher a kis és középvállalkozásokra nézve, amelyek egyébként nagy részt ezeket az MCP rövidítéssel ellátott erőműveket üzemelik. A második téma, hogy ne legyen túlszabályozás. Mint említettem, kis- és középvállalkozások többségében az üzemeltetők, ezért szeretnénk arról gondoskodni, hogy meglehetős és megfelelő egyensúly alakuljon ki a szabályozás és az környezeti előnyök között. Erre is vonatkozik néhány módosító és vizsgáljuk a kis üzemek esetében a rugalmassági lehetőségeket. Nagyon sok aggály merült fel, hogy talán túlszabályozták ezeket, úgyhogy egy kicsit nagyobb rugalmasságot szerettünk volna kialakítani, mint amit a bizottsági javaslat tartalmaz. Aztán foglalkoztam a kivételekkel is, amelyeket a tanács vetett fel, számos ilyen kivételt javasoltak. Szeretném ezeket csökkenteni, vagy ezeknek a számát. Erre is vonatkoznak módosítóim, és eh, nyitválok a vitára. Remélem, hogy jó eredményre vezet. Minden esetre úgy gondolom, hogy eh, nagyon eh, technikai tartalmú jelentésről van szó, és megoszlanak a vélemények ezekkel a témákkal kapcsolatosan, de nagyon fontos, hogy az MCP-ket ne szabályozzuk túl, a kis- és középvállalkozásokat, hogy ne legyen kettő szabályozás, és arra is szükség van, hogy a termelő szektor esetében felmérjük ezeknek a környezeti, környezetvédelmi lépéseknek a hatását Például a balti államok esetében ez energiaellátási biztonsági kérdéseket is felvet, és a bioüzemanyagoknak a szerepét is meg kell e- ennek kapcsán vizsgálni. Köszönöm. Kíváncsian várom a véleményeket. Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg az árnyék előadókat. Először az EPP nevében Boyle úr. Köszönöm szépen. Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Féderláj úrnak a munkáját, a jelentéstevő munkáját. Időközben már sikerült egymással is egyeztetnünk, nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ez együttműködés a többi eh, jó, eh, többi árnyékentéstevővel is jó volt, ez feltétlenül szükséges hiszen a bizottsági anyag véleményem szerint is javaslat, kettős szabályozás veszélye merül fel, illetve a túlzott jelentéstételi kötelezettség. Nagyon gyakran van ez így, amikor az ember valami jót szeretne, akkor gyakran túlzásokba esik, ez pedig ellentmondásban áll mindazzal, amit célul tűzött ki magának az új bizottság. Jobban oda szeretnének ugyanis figyelni arra, hogy mi az, amit szabályozni kell. Számos kritikai pont került megfogalmazásra, és ez abból is kiderült, hogy a tanács, ahol a témáról szintén folynak a tárgyalások, Federer úr erre szintén utalt, tehát a tanács is számos módosítóra tett javaslatot, és általában ezek rendkívül kitűnőek. A tanács megközelítése sokkal okosabb véleményem szerint, sokkal értelmesebb, mint a bizottsági. nagyon ritkán mondok ilyet, de ebben az esetben ez feltétlenül helytálló, és a tanácsai szövegből a javaslatok egy részét jelentés tevő már át is vette, ezeket nem kell feltétlenül megismételni, és pozitívnak tartom azt, hogy az agregátokra vonatkozó szabályozásokat figyelembe szennéven, illetve egyszerűsíteni szeretné az engedélyezési eljárást. Egyenlőre be, jelenlévő, illetve meglévő irányelve kapcsolatban nem valósul meg az összhangéppen, ezért a kettős szabályozás veszélye merül fel, tehát jobb lenne értelmesebben, illetve világosabban fogalmazni. Mert hát fontos, hogy a bizottság ezt tisztázza, de nekünk is vannak feladataink, mi vagyunk a jogalkotók, világos határokat kell szabnunk, az MCP irányelv az 1 és 50 megawatt közöttiekre vonatkozó 50 megawattól már a kibocsátási irányelv lép hatályba, ez pedig már életben van. Tehát, hogyha valamit szabályozunk, akkor ne szabályozunk olyan területet, amelyet már szabályoztak előttünk. A finom porra vonatkozó szabályozásnál a definíció nem világos a bizottsági javaslatban, és ez száz százalékban jogi bizonytalanságot fog teremteni. A tanács javaslatot tett, a finom porból egyszerűen port csinált, úgymond, ezt meg kell, hogy vizsgáljuk még parlamentként. Egy további javaslat, amely érdekes, úgy gondolom, a tanács például a tengeren túli területek esetében, szigetek esetében más feltételeket szab, a tagországok, illetve a vállalkozások jelentéstétek kötelezettsége olyan erőmek esetében, amelyek leállításáról már döntöttek, illetve a különleges szabályozások olyan helyeken, ahol a levegő minőségi küszöbértékeket átlépték. Végezetül pedig azt szeretném mondani, és vissza kell térjek eredeti megjegyzésemhez, mert ez a bizottsági javaslat problematikus, a tanács pozitív javaslatokat tett, amelyek javíthatják ezt a bizottsági javaslatot. Azt gondolom, a javaslatok nagy részét követhetjük, csak úgy, mint a jelentéstevő legtöbb javaslatát, és még konkrét módosítási javaslatokat fogok tenni a szövegjavítása érdekében. Ezt meg is takaríthattuk volna magunknak, hogyha a bizottság egy kicsit pontosabban dolgozott volna. Thank you very much, Mr. Hoyle, from the S&D, Mrs. Nagyon köszönöm. Kompálánátri asszony következik. Köszönöm szépen. Kérem, tegyék fel a fülhallgatókat, anyanyelvemen fogok szólni önökhöz. Mindenkinek kellemes hetet kívánok a szabadságot követően. Nagyon köszönjük a dokumentumot, időben megkaptuk Fedelle úrtól, úgyhogy várjuk a további munkát. Én is hasonló ö, dolgokat szeretnék elmondani, mint az előttem szóló. Hogyha a bioenergia lehetőségeiről beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a levegő tisztaságát szeretnénk biztosítani, és nagyon nehéz ezt elérni egész Európában, amikor különböző régiókról beszélünk. Nagyon gyorsan megszületett az irányelv a levegő szennyezőkre vonatkozóan, úgyhogy jó lenne, ha ezt hamarabb lezárnánk, ugyanis az MTP ö, kibocsátások 5% alatt vannak, úgyhogy szeretnénk javítani a levegő minőségén. Azonban nyilván azt reméljük, hogy Európában javul a levegő minősége, és hogy a kibocsátásokat korlátozni is tudjuk majd ezen a módon. De eh, az elkövetkezendő napok, hetek során részletesen megvizsgálom az üzeneteket, amiket kaptam, és itt a szakbizottságon belül azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket a célokat a lehető legjobb technológiák felhasználásával sikerül -e elérnünk. Úgyhogy van még tennivalónk a jó szakpolitika kialakítása érdekében. Fedeli kollega már több javaslattal élt, hogy például a bioenergiát jobban használjuk fel, a tanács pedig, miután a bizottság konkrétan rámutatott bizonyos kérdésekre, el kell mondanom, hogy finként az északi területeket ismerem jobban. Például az energia biztonságáról, felhasználásáról lehet szó még, hogy a bioenergiát hogy lehetne jobban felhasználni, mert ez pillanatnyilag még eléggé nehéz. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb kérdés, és megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk itt. Mivel nem mi vagyunk igazándiból a felelős szakbizottság, majd meglátjuk, hogy a többi szakbizottság hogyan vélekedik erről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az ECR képviseletében Krovácsik úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Én is szeretnék a jelentés készítőjének gratulálni. Nagyon jól előkészített anyagról van szó. Különös tekintettel a kisebb, közepes kibocsátásra rendelkező üzemeket. Ezeket az üzemeket még eddig nem jellemezte semmilyen megfelelő szabályozás. a létező szabályozók csak azt tették lehetővé, hogy sok hőenergiát állítsanak elő. Úgyhogy Fedele úr érvei, a kettős szabályozás, a túlszabályozás, illetve a, a KKV-k számára megfelelő környezet előállítása az 5 megawattos közepes kibocsátású üzemek vonatkozásában az a területem a legfontosabb része ennek a jelentésnek. Ami engem illet, Annyit tudok mondani, hogy támogatjuk az előadót és jelentését, és úgy gondolom, hogy nagyon jó esélyünk van a százszerzékos megállapodásra magunk között. Ami a kompromisszumokat illeti, nagyon nagy az esélye annak, hogy egy hangon szólja, szólaljunk fel a parlament nevében. Köszönöm szépen, most nagyon röviden lehet hozzászólni. Tetenovszki úr szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že bude to až po eh, stínových zpravodajích. Köszönöm. Azt gondoltam, hogy majd az és tevők után kapunk szót. Merek Robertsikhoz, Herbert Royhoz hasonlóan gondolkodom, és azt gondolom, hogy a jelentéstevő megközelítése pozitív, nagyon jó, elővigyázatosan kezeli a témát, hiszen nagyon bonyolult témáról van szó, különösen olyan esetekben, amikor központi fűtésrendszerekről van szó, hiszen ez a rendszer rosszabbodásához vezethet, illetve a helyzet az említett térségben tovább súlyosbodhat, hiszen számos helyi fűtőmű és beállítása kerül. Tehát ennek következményei nagyon súlyosak lehetnek, éppen ezért nagyon fontos elővigyázatosságot alkalmazni annak érdekében, hogy a különböző határmenti országokban ne legyen ellentmondás. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, teljes támogatásomat élvezik. Köszönöm szépen, Virkonen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a szakbizottságban Először is az ipar szemszögéből kell megvilágítanunk ezeket a kérdéseket, hogy mindez mit jelent az európai ipar számára, és ahogy elhangzott, a levegő minősége nagyon fontos kérdés. Azt is elmeznünk kell, fel kell mérnünk, hogy a javasolt módosítások milyen költségekkel járnának az ipar számára, illetve a levegő minősége szempontjából milyen javulást eredményezhetnének. Tehát nagyon fontos, hogy hatástanulmányok készüljenek. Ezt a saját országomból is eh, ismerem, Finnország egy kis ország, 400 ilyen kibocsátású erőmű létezik állítólag, de lehet, hogy 4000 is van belőlük akár. Ezeknek pedig nagyon súlyos költségvonzata is van, ami a levegő minőségét illeti, ezek a beruházások, amelyekről szó volt, nem hoznának megfelelő előnyöket, illetve javulást. Tehát a levegő minősége szempontjából ez problémát jelent. Ezek az országok saját maguk határozták meg a limitet, hogyha egy európai szintű szabályozásról beszélünk, akkor komolyan meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a közös európai határérték, amelyet közösen definiálunk, illetve hogyha a tagországok lehetőséget szeretnének, akkor bevezetessenek um, egyénileg szigorú szabályozásokat, amelyben a levegőszennyezettség problémát jelent nálunk. Hogyha megnézzük az átmeneti időszakot, akkor is értékelnünk kell a költségeket, össze kell vetnünk ezeket az előnyökkel. Köszönöm szépen, Szanonátó asszony. Grazie, Presidente, complessivamente. Köszönöm, elnök úr. Én is egyetértek. Ezzel, az, ezzel a jelentéssel úgy tűnik számomra, hogy nagyon jó, figyelembe veszi azt az alapvetően fontos tényt, hogy a KKV-k, mert ugye azokról beszélünk, ha ugyanazokat az intézkedéseket alkalmazzuk rájuk, mint a nagy ö, üzemekre, hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Úgyhogy ezzel egyetértek. Azonban valahányszor elolvasom ezeket a jelentéseket, egy dolog fölmerül bennem, hogy alapó, alapvetően fontos, az adatokról kapcsolatban az alapot nem értem, és hadd magyarázzam el, hogy mire gondolok nem tudom, ez ilyen fantázia jellegű ez a 400-as adat. Nem hiszem, hogy ennyien túl hamar meghalnának. Aztán a 40 milliárd eurós szanitérköltségek, ez se tűnik nekem pontos adatnak, hanem csak ilyen fantázia jellegűnek. Hogyha az atmoszférában ö, ilyen anyagok lennének, akkor már ilyen 12-13 százalékos terítettségről beszélhetnénk. Úgyhogy ö, szerintem jobb lenne, hogyha számokat veszünk ide bele ezekbe az anyagokba, akkor olyan forrásokból táplálkoznánk, amelyek tudományos bizonyíték, bizonyosság támaszt alá. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Szőleki Otis úr, egy percben. Köszönöm szépen, és szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. És van valami, amit én is meg szeretnék említeni, ugyan már említése került. A jelentésből kiderül, hogy 75%-ban KKV üzemeltetésében vannak a közepes, közepes tüzelő berendezések. Nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy ne teremtsünk többlet adminisztratív terheket, hogy ne folytsuk meg ezeket a kisvállalkozásokat. Másodszor. a nagy ipari üzemektől eltekintve a kibocsátások elsősorban a világ nagy gazdaságainak köszönhetjük, úgy mint Kínának például. Az Európai hmm. Uniónak ezekkel az országokkal kell egyeztetni az ügyről. Köszönöm szépen. Temporano úr, tessék. Salve, ci troviamo davanti a una... Jó napot kívánok! Olyan irányelv javaslat áll előttünk, hogy a levegő szennyező kibocsátásokat csökkenteni kell a közepes méretű üzemek vonatkozásában is. Ugyanis legalább 8 hónapot pont keresztül az európai állampolgárok szennyezett levegőt szívnak be. Úgy tűnik azonban, hogy a bizottság által, a Barózó bizottság által javasolt irányelv csomag, illetve a Juncker bizottság javaslata gyakorlatilag megfelelő jövővel kell, hogy rendelkezzen, és jó lenne, hogyha mindenkinek egyértelművé tennénk most ezt, és most és mindörökre, hiszen a tárgyalásoknak ezen a alapján kellene beindulnia. A bizottság mindig legyengíti az álláspontokat, és ez veszélyezteti a lakosság egészségét. Tehát ugyanígy fogunk a továbbiakban is együtt dolgozni? Jó lenne, hogyha az Európai Parlament megfelelő üzenetet közvetítene, mert bármit mondunk, nem igazán érdekli őket. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy itt most az egészségről van szó. És az élet az gyakorlatilag nem alkutárgya, legalábbis ami minket illet. A lényeg az, hogy az alatt a rövid idő alatt, amíg itt ezen a bolygón élünk, jó egészségbenek örvendjünk. Úgyhogy a tanács álláspontja nem föltétlenül megfelelő számomra. Mindezeket tekintetbe véve szükség lenne arra, hogy a bocsánat, azt hiszem, hogy három percen van, de az elnök úr megszakítja a hozzászólót. Elnézést, egy perce van, mondja az elnök úr. Yes. Igen, köszönöm. So. Mindezt figyelembe véve, konstruktív szellemben kellene javítani a helyzeten. Egyértelműen 20 mg per köbmétert kellene megállapítanunk, és a Göteborgi előkönyvnek megfelelően eljárni. A bizottsági szöveg viszont a dátumot előre akarja hozni a kibocsátások vonatkozásában, és a negyedik cikknek megfelelő derogáció ö, vonatkozásában bizonyos területeken alacsonyabb kibocsátási értékeket megállapítani. Az elnök szól, köszönöm szépen, kedves kolléga, nyilvánvalóan mivel megszakított, már 30 másodpercet is elvesztettem, úgyhogy hivatalosan szeretnék tiltakozni ez ellen, és itt befejezném a hozzászólásomat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Christopher Allen úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság részéről néhány észrevételem lenne, segítendő, hogy a tagok, <clears throat> a képviselők alaposabban megvizsgálják a javaslatot. Amikor összeállítottuk ezt a tervezetet, megvizsgáltuk a különböző opciókat már, ami a kibocsátási határértékeket illeti az egyes üzemek tekintetében. Olyan forgatókönyveket állítottunk össze, amelyek költség tekintetében eltérnek egymástól. Nagyon sok kis és középvállalkozás üzemeltet ilyen létesítményt, és próbáltuk az administratív terheket és költségeket, nyomonkövetési költségeket csökkenteni, különösen a kis üzemek esetében. A szabályozási költségek esetében 8-as faktor a különbség a jelenlegi helyzet és a bizottsági javaslat között. Szerettünk volna arányos jogszabályt vagy szabályozást alkotni, és ezért három évenkéntire csökkentettük a nyomonkövetés gyakoriságát. Vessük ezt össze azzal, hogy még az a lakások fűtési rendszerét is évente kell ellenőrizni, mégis három évenkénti követést engedtünk meg a kis és középvállalkozásoknak. Ezek az üzemek a szennyezésnek kb. 5%-át tehetik ki, viszont nagy a kibocsátás csökkentésnek a lehetősége, hiszen korábban nem voltak ők szabályozva, ezért 20-25%-ban az új levegőminőségi politika által előirányzott hatást ezektől várhatjuk. Ami a 400 ezer korai halálozást illeti, a, amit a levegő szennyezés számlájára írjunk, ezek WHO által megrendelt tanulmányokon alapulnak ezek a feltételezések, illetve ez szerepel az említett levegőtisztasági csomag hatástanulmányaiban is. Végül egy új dimenziót ad ennek a vitának az a körülmény, hogy az Európai Unió úttörője globális szinten a szennyezőanyagok ellenőrzésének és csökkentésének, és természetesen az Egyesült Államokkal és az ázsiai országokkal szemben versenyhátrányba hoz minket. Ez az irányelv a megfelelő jelzéseket megadja az ipar számára, hogy folytassák a munkájukat, és hogy meg tudják tartani a nemzetközi piacon a helyüket. Ez egyébként egy növekvő piac, csak Pekingben 5 milliárdot fognak a levegőszennyezés csökkentésére fordítani. Ez azt jelenti, hogy nagy piacok nyílnak erre, és erős ipari bázis dolgozik ezen. Remélem, hogy az észrevételeimmel a legfontosabb témákat érintettem, hogyha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, és most eh, a jelentést jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja le a vitát, tessék. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek, illetve a szakbizottság tagjainak, hogy megosztották velünk a véleményüket. Le is jegyeztem ezeket a felszólalásokat, és biztos vagyok abban, hogy hamarosan, legalábbis a szakbizottságon belül nagy többséget tudunk kialakítani. Köszönöm tehát az észrevételeket, és kíváncsian várom, hogy mi fog történni majd nem sokára az árnyék előadók ülésén. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számai 2011-es számok, ezek hivatalos európai statisztikák, nem légből kapott számok hogyha a VTO számait előnybe helyezzük a saját statisztikáinkkal szemben, akkor nem sok mindenről tudunk már beszélni. Szélesebb perspektívában kell vizsgálni ezt a kérdést. Hogyha nem veszük figyelembe, hogy igazából milyen hatása van a kibocsátásoknak ránk, akkor gyakorlatilag csak az egyik zsebből a másikba tesszük a pénzt. Ez azt jelenti, hogy a számokat pontosan kell idézni. Ez a 400 ezer halál a 2011-es statisztika szerint természetesen nem csak a tüzeleberendezésekhez kapcsolódik, hanem mindenféle levegőszennyezéshez összességében. Minden esetre köszönöm kollégák, és eh, bizonyára a szavazáson jó eredményekben reménykedhetünk. Köszönöm. Köszönöm, Ferrari úr. Elmondanám, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 26-a, déli 12 óra. Köszönöm szépen. Ezzel a negyedik napi rendet le is zártuk. Az ötödik eh, napi rendi pont alatt nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem Van Timmermans eh, első alelnököt, a jobb rend szabályozásért, alapvető jogokért, jogállamiságért felelős biztos. Timmermans úr be fogja mutatni a jobb szabályozási napirend végrehajtására vonatkozó eredményeket azokon a szakpolitikai területeken elsősorban, amelyek a szakbizottságunkra tartoznak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megtiszteltetése számunkra, és kíváncsian várjuk a véleményét. Tessék, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon-nagyon rövid leszek. Azért szeretem volna eljönni az önök bizottságába, hogy meghallgassam az elvárásaikat, hogy az önök szakbizottsága milyen elvárásokkal bír a bizottság felé. A bizottsági prioritásokról szeretnék beszámolni ebben az évben. Megváltoztattuk a munka módszerünket. A parlament is nagyon sokat vitázott erről a témáról a bizottsági munkaprogramot a 2015-ös évre nézve azokra a kezdeményezésekre korlátoztuk, amelyek le is zárulnak, tehát nem a teljes bizottsági mandátumot vettük a kezdeményezéseknél, számos kezdeményezést visszavontunk, illetve a konkrét döntéseket is be fogjuk mutatni a parlamentnek ezekről a visszavont kezdeményezésekről. És a fő fókusz ebben az évben természetesen az úgynevezett Juncker terv marad a munkahelyteremtés növekedés előmozítása érdekében. Ez a téma szorosan kapcsolódik az önök szakbizottságához. Az Energia Unióval kapcsolatos munkálatokat is elkezdtük, ez is rendkívül fontos. Nagyon sok polgár aggódik a belső biztonság miatt, éppen ezért erősítettük erőfeszítéseinket a SZISZ kapcsán és a szisz belül a belső biztonsági kérdések területén a tagországokban, és itt gratulálni szeretnék az Európai Parlamentnek, nagyon örülök annak, hogy a parlament jelentős döntés hozott, illetve így megengedett, hogy a bizottság folytassa a PNR adatok kapcsolatos korábban megkezdett munkát, illetve dolgozni fogunk a Schengeni rendszer támasztotta a lehetőségek javításán, és annak érdekében, hogy a külső határainkat jobban ellenőrizhessük, illetve a nemzeti hatóságokkal együtt szorosan szeretnénk együttműködni, azért, hogy nagyobb biztonságot teremtsük a polgárok számára. A digitális belső piac természetesen további prioritásunk, ezen a témán is dolgozni fogunk. Számomra személy szerint a fenntartható fejlődés további prioritás, és azt gondolom, hogy a bizottságnak kötelezettségei vannak, és hogy fel kell, hogy zárkozzon a világ többi részéhez, ahol a gazdaság sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint nálunk, és a bizottság szeretne önöknek bemutatni egy tervet arról, hogy hogyan szeretnénk erősíteni európai um, erőfeszítéseket tenni a cirkuláris gazdaság eh, erősítése kapcsán, ami a hulladékgazdálkodást illeti, illetve üzőségok újra felhasználását. Ezt is fontos témánk tartjuk, illetve meg szeretnék akadályozni azt, hogy a gazdasági eh, körforgásba belekerüljenek eh, nem megengedett alkatrészek. Érezni szeretném önöknek azt is, hogy komoly vitát szeretnénk folytatni a tanácsal és a bizott és önökkel arról, hogy hogyan működünk, az intézményközi megállapodásokat és górcső alá szeretnénk venni. A jogalkotásra, a parlament, tehát teljes mértékben beszeretném ebbe a munkába vonni a tanácsot úgy szintén, hiszen hiszek abban, hogy máshogy kell dolgoznunk, sokkal jobban irányítanunk kell azt a munkát, ahogy a jogalkotás zajlik, illetve meg kell vizsgáljuk a delegált jogi aktusok és a feltámazáson alapuló jogi, jogi aktusok kérdését is. Ennyit szerettem volna mondani, hiszen több időt szeretnék szenni az önök kérdésének megválaszolására. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen Timmer Mansur, a néppárt nevében Piper úr kap először szót. Piper úr, parancsoljon! Ja, Herr Timmermans, herzlichen Dank. Köszönöm szépen Timmermans úr bevezető szavain. Németül eh, szeretnék önhöz szólni, hiszen ő nagyon jól érti a németet. Vannak olyan pozitív dolgok, amelyeket mi is eh, feltétlenül hangsúlyozni szeretnénk, például az, hogy ön alelnökként a jövőben a jobb szabályozásért eh, lesz felelős, illetve ezáltal felügyeleti jogot fog gyakorolni más kollégák felett, tehát amikor túl nagynak tűnik a bürokrácia, akkor mi önben reménykedünk. Második megjegyzésem, nagyon örülünk annak, hogy ön bizonyos határidőket rögzített, például az anyasági védelem, amelyben nem sikerül megállapodni bizonyos határidőn belül, ugye ez visszavonásra kerül, ezt pozitívnak tartjuk, és tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokat valóban vissza szeretnének vonni, sajnos kiesett a hozzászóló mikrofonja. Mikrofon, please. Das macht doch dann wirklich Mut, dass wir uns auf die wichtigen ez lelkesedéssel tölt el bennünket, illetve reményt ad a tekintetben, hogy a legszebb dolgokra sikerült összpontosítani Európában. Két kérdésem az egyik, a Juncker tervhez kapcsolódik. Itt a parlamentben sok vita arra, hogy azok a pénzek, amelyek a garanciákat hivatottak lehetővé tenni, miért a kutatás területéről kell, hogy jöjjenek, miért nem szeretnénk a strukturális alapokat, vagy esetleg az agráralapot jobban terhelni, ami a középtávú áttefítést illet illeti, nem lenne jó esetleg az egyes pénzügyi csatornákat máshogy kialakítani, a Juncker a alternatív vagy kiegészítőleg a finanszírozás, ez az első kérdésem, második kérdésem pedig a jobb szabályozásra vonatkozik, mint olyanra. Ön bejelentette azt örömteli módon, hogy a bürokráciát csökkenteni szeretné, illetve elhangzott az, hogy kell, hogy legyen a tanács, a parlament és a bizottság között egy olyan testület, egy olyan szerv, amely ezzel foglalkozik. Novemberi állásfoglalásunkban pontosan ezt kértük a parlamentben. Ha megnézi a 21-es cikkeit, akkor ebben ez benne állt. A kérdés az, hogy a függetlenség, a bizottság függetlensége meddig megy el, illetve a kötelező eszemély KKV teszt meddig tart, illetve a szubszidiaritási ellenőrzési kör a bizottságnak meddig tart, tehát ezt mennyiben fogják megengedni, ez a testület, amelyet a három intézmény között létre szeretne hozni, ennek kompetenciái mennyire terjednek ki? Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialista frakció képviseletében Márten következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Itt vagyok. Jó napot kívánok. Nagyon rövid leszek. Nos, mivel azt említette, hogy a bizottság prioritása a fenntartható fejlődés, ez nagyon jó, a mi célunk is ez. A kérdésem tehát egy olyan ágazatra vonatkozik, ami nagyon sokat szenvedett és szenved ma is. A, a, ahogy önök is tudják, a kínai termékek elárasztották a napelem piacot, hát ez ugye Európa hibája is, de hát a nagy invázió mögött, ami a kínai napelemeket illeti, meghúzódik a kínai állam szerepe is. Hogyha ezt a területet nézzük, nem csak erre igaz ez, hanem más ipari területre is és gyakorta a kínai állam rejtett vagy nem rejtett segítsége, támogatása húzódik meg emögött. A kérdésem tehát a következő. Felhívom a figyelmét arra, hogy bizonyos ágazatok van az ipar területén, mert nagyon sokszor fordulnak hozzánk ezzel a, emiatt a kockázat miatt. Én úgy gondolom, nem tudom, hogy ön is úgy gondolja-e, hogy mi a helyzet az államokkal, és Európával. Ami a kereskedelmi cseréket illeti, Ezek ellentétesek az európai szerződéseknek. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy itt szabad kereskedelemről, versenyről van szó, és hát ez itt nem egészen az. Ami pedig a fenntartható fejlődést illeti, és az újrafelhasználásra vonatkozó politikát. Szerintem itt igen komoly veszély fenyeget minket, főleg bizonyos kínai vállalatok részéről. És szeretném tudni azt, hogy a bizottság mit kíván tenni. Nem gondolják azt, hogy egy adott pillanatban tekintettel a gépkocsik biztonságára és egyebekre, amikor Európa saját biztonsági kritériumokat rákényszerítette másokra, nem gondolják azt, hogy ahhoz, hogy tényleg valós európai politika legyen a fenntartható fejlődésről, az újrafelhasználásról, és más területekről nem gondolják, hogy eljött az ideje, hogy rájuk kényszerítsük mi is az akaratunkat. Ne kérdezzük meg a kínaiak, az amerikaiak véleményét, hanem egyszerűen mondjuk azt, hogy ez így van és kész. Csak a bolygó nyerhet vele. Mert az Európán kívüli egyéb, Európa, egyéb iparágak valamilyen ilyen jellegű körbe kerülnek be, nem gondolják? Elnök, köszönöm szépen. Duncan úr következik az ECR képviseletében, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnök úr, uh, alelnök úr, röviden szeretnék az északi tengeri hálózatról beszélni. Azt hiszem, hogy most eljutottunk arra arra a stádiumra, ahol előrelépés következhet, de hatástanulmányra van szükség. Mert volt már a múltban olyan példa, hogy nem voltak megfelelő minőségek ezek, és nagy vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba haladjon a jogalkotás. Én azt szeretném, hogyha az északi tengeri hálózat vonatkozásában egyet beszélnénk, ami a hatástanulmányt illeti, ami minőséget jelent, és ami értelmes. Akkor úgy gondolom, hogy jelentős előrelépésre lenne lehetőség azon a téren, ami rendkívüli jelentőségű a biztonság, illetve a felhasználható hálózat vonatkozásában, tehát biztos, megbízható hatástanulmányra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Ferrari úr következik az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Felmerül még egy kérdés ehhez kapcsolódóan. Ez felmerül, ez felmerült az ALDE frakcionáltat látogatása során. Itt a tanácsban és a bizottságban sok olyan jogszabály születik, amelyet esetleg nem feltétlenül jól hajtanak végre, vagy ha végrehajtják, akkor nincsen megfelelő ellenőrzési rendszer, ami ellenőrizni a végrehajtást. Ezért, ami a bizalmat illeti az Európai Unióban, nagyon sok nagy kérdésről volt szó Svédországban májusban az európai parlamenti választásokon ahol jó volt a jogszabály, de nem megfelelően hajtották végre az egyes országok. Még mielőtt korábban volt egy struktúra, illetve még mielőtt egy ilyet bevezetnénk az ellenőrzése vonatkozóan, vagy valamilyen szankciót, én azért azt javasolnám, vagy hogy ne feltétlenül új jogszabályokat alkossunk. Talán erre is érdemes volna egy folyamatot elindítani. Tudnunk kell, hogy azok a jogszabályok, amelyeken dolgozunk, valóban megvalósulnak-e. Köszönöm szépen, most a GUE nevében Szülikiátis úr következik. Köszönöm, elnök úr és alelnök úr Szeretném felhívni egy másik témára a figyelmét, nevezetesen a trojka által lefolytatott eljárásokra, és természetesen ennek a trojkának része a bizottság és az Európai Bizottság, illetve a parlament megszavazott, megszavazott egy jelentést a trojkával kapcsolatosan, és megállapította, hogy az Európai Emberi Jogi kartával vagy a Lisszaboni szerződéssel nincsenek összehangban, összhangban ezek a súlyos intézkedések, amelyek komoly társadalmi hatással is jártak, növelték a szegénységet, a társadalmi kirekesztést és az egyenlőtlenségeket, a munkanélküliséget és különösen a fiatalok körében. Mi az ön véleménye ennek a memorandumnak a végrehajtásáról a különböző tagállamokban, ahol ezeket az intézkedéseket alkalmazták, különös tekintettel az emberi jogi jogsértésekre az intézkedések során milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák minden tagállamban az emberi jogokat. Továbbá, mi a szándékuk hogyan kívánják jobban bevonni a nemzeti parlamenteket a jogszabályalkotási folyamatba. Harmadszor. Hogyan tudunk fellépni az átláthatóság hiánya ellen? Ezt gyakran tapasztaljuk, különösen amikor különböző pénzügyi intézmények intézkedéseiről hallunk, vagy egyéb nagyvállalati érdeket előmozdító döntésekről. Ezek gyakorlatilag a jogállamiság alapjait sértik. Köszönöm szépen az FDD nevében, Torelli úr. intanto, eh, Köszönöm, uh, alelnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én már nagyon sok mindent hallottam az elnökök értekezetén, a javaslatokról, az új munkamódszerről, úgyhogy én az első az, aki üdvözölném. Azonban el szeretném mondani azt, hogy egyszer egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nagyon sok olyan téma is felmerült, ami régi és ami aggasztó. Ami a körkörös gazdaságot illeti, ön mondott valamit, amit nem egészen értek. Tehát a kérdésem a következő, mikor kerül ez integrálásra? Mert nagyon fontos a zöld gazdaság szempontjából, főleg a KKV-knak. Főleg azonban szeretném megérteni azt, hogy az előző javaslathoz képest most mi a különbség, mi az, ami megindokolja ezt a változtatást, és köszönöm előre is a válaszait. Thank you. And we now open... Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők következnek, nem a koordinátorok, de a Gesztió asszonyjal kezdjük, parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök úr. Az ön által felvetett kérdésekhez kapcsolódva szeretném, hogy elmondaná, hogy melyik testület az, amelyik felelős a jogalkotás ellenőrzéséért. Amikor egyértelműen kialakul a bizottság elképzelése erről a szakértői csapatról, vagyis a kérdésem az, hogy mikor kerül erre sor, a második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy rendkívül lassú a jogalkotói folyamat az Európai Unión belül, a tanács, az Európai Parlament közötti munkában. Ön is tudja, hogy nagyon sok ilyen hatástanulmányt újra kell ellenőrizni. Volt-e javaslata ezek, ezen a téren bármilyen változtatásra? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretnénk Timmermans úr, alelnök úr, két konkrét kérdésem van. Ha mindannyian úgy gondolkodjuk, gondolkodunk, hogy javítanunk kell a szabályozáson, illetve, hogy nagyon fontos, amire már egyszer határoztunk a valóságban is megvalósítani. Kérdésem az ökodizájnra vonatkozik hiszen megőrítjük az embereket a felesleges túlszabályozással. A bizottság szeretne konzekvensebb módon úgymond a fékre lépni. Második kérdésem, ez is kapcsolódik a szabályozáshoz, hogyha az európai politikában 20 kal növelni szeretnénk a részvételt, folyamatosan csak a növekedésről beszélünk, de ha nem teszünk ennek érdekében semmit, akkor ez nem jó. Nyilván a túlszabályozás, a túl erőteljes szabályozás ezt gátolja. A 20%-os ipari részesedést hogyan tervezi a bizottság ezt eh, megvalósítani? Köszönöm. Mr. Tetiani, please. Köszönöm, Tajani úr. Grazie. Köszönöm a szót. Elnök úr, továbbra is a KKV-król szólnék. Sajnálatos módon még ma, annak ellenére, hogy már a bizottság az elmúlt évek során javított a helyzeten, továbbra is nehezen férnek hozzá a KKV-k a közösségi alapokhoz. Itt a Horizont 2020-ra gondolok például. Tehát milyen további lépésekre gondolt, hogy a KKV-k minden egyes programban, a közösségi programban jobban részt vessenek. Amikor közlekedési biztos voltam, nagyon nehezen tudtak például hozzáférni a KKV-k a Márko Póló programhoz, mert túlságosan komplikált volt. Úgyhogy lesz-e változás ezen a téren, ha egyáltalán lesz, olyan területeken, ahol a KKV-knak nehézségeik vannak. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Szurinyó úr, a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök úr. Először is. Köszönteni szeretném Önt. A jobb szabályozás egy nagyon fontos folyamat a versenyképesség szempontjából az EU-ban hiszen a gazdaság egyre inkább globalizálódik. Viszont a tényleges probléma nem a szabályozáshoz kapcsolódik önmagában, hanem a jobb szabályozáshoz. Ha meghallgatjuk egymás véleményét, akkor mindenki máshogy értelmezi a jobb szabályozást. Mindig az a kérdés, hogy eh, mit értünk ez alatt. Például az energia szempontjából ez jobb önellátást jelent, jobb forrás hatékonyságot például a gazdaságban, illetve kevésbé agresszív megközelítést jelent a környezetvédelem szempontjából, ami pedig a digitális ágazatot illeti fontos látnunk azt, hogy miről kell, hogy szóljon a digitális piac, ott vannak még a pénzügyi piacok, nekem is megvan a saját értelmezésem arról, hogy ennek hogyan kell kinéznie az adószabályozás, adóparadicsomok problémája, a közbeszerzés. Mit is akarok mondani mindezzel? Az jogszabályozás fontos szerepet tölthet be, de jövőképpel kell bírnunk azzal kapcsolatban, hogy a mobilitást teremtsünk. fontos, hogy legyen iránya a politikáknak, de fontos, hogy ez a polgárokról szóljon, más perspektívából valósuljon meg, és ez itt az alapvető feladatunk. 25-en az Energiaunióról megkapjuk majd a közleményt, több ilyen jellegű közleményre van szükségünk, és aztán a jobb szabályozásra. Köszönöm. Köszönöm. Dali asszony. President Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm elnök úr, hogy lehetővé tették ezt az eszmecserét, mint korábban is említése került. Beszéltünk az administratív terhekről, a kis és középvállalkozások számára, illetve a bürokrácia csökkentéséről, ez fontos prioritás. Konkrétan milyen lépésekkel kívánják csökkenteni a terheket, és mit szeretnének tenni ezzel kapcsolatosan, mik a célok, amelyeket végső soron <clears throat> szolgálnának majd ezek az intézkedések, és hogyan akarják ezt eh, a napirendet beépíteni más kis- és középvállalkozási politikákba, amelyek eh, a KKV-k érdekeit szolgálják. A kisvállalkozási jogszabály nem szerepel a bizottsági munkacsoportban. Múlt évben eh, volt egy konzultáció, 130 választ kaptak a kérdésekre. Ezekkel mi történik, és e tekintetben milyen lépéseket terveznek? Köszönöm szépen. Gerbrandi úr, öné a szó. Dank u wel, voorzitter, en uh, dank u, commissaris Timmermans. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk ma délután. Mint ön is eh, láthatja, nagyon aggasztónak tartjuk eh, a bürokratikus követelményeket és ezeknek a nagy mennyiségét. Persze vannak jó szabályok és vannak rossz szabályok, és nem lehet csak mennyiségi szempontból tekinteni a bürokratikus terheket, hanem a minőséget, a szabályozás minőséget is figyelembe kell vennünk. Arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen jellegű jogszabályokat terveznek, mi a kapcsolat a jogszabályalkotás és a szabályozás között. Itt a kulcskérdés az, hogy a tagállamoknak, az unió tagállaminak mi a hozzáállása. Az Európai Bizottság, csak úgy, mint az Európai Unió, az összes tagállam érdekét kell, hogy szolgálja, de vannak úgy látom tagállamok, amelyek már nem érzik magukat az unió tagjának, és Brüsszelről úgy beszélnek, mint hogyha rajtuk kívülálló entitás volna. Arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan gondolkodnak erről az eltérő attitűdről a tagállamok részéről. Véleményem szerint ez nagyon fontos eh, okozója ennek a problémának, és számít nagyon a jogszabályalkotás eh, vagy a végrehajtás minőségében is. Gondolok eh, a több éves keretre, vagy a mezőgazdasági politika reformjára, az igazából elfogadott jogszabály egészen más, mint az eredeti javaslat. A tagállamok annyit változtatnak a javaslatokon nemzeti érdekekből, hogy fel sem lehet már ismerni. Ha megnézzük a Juncker tervet, ezzel kapcsolatosan is sok módosítást kértek a tagállamok, és ezek a módosítások gyakorlatilag azt célozzák, hogy az egyes tagállamok több pénzt kapjanak Európától, és nem valós erőfeszítés ez arra, hogy az Európai Unió hozzáadott értéket képezzen. Ami a jogszabályok hatékonyságát illeti, ez kulcsfontosságú probléma. A számvevőszék egyre kritikusabb évek óta, évről évre a jelentéseiben ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Pension, Pension úr. Thank you, Mr. Chair. I will Köszönöm a szót. Elnök úr, az anyanyelvemmel szeretném folytatni a hozzászólást. Először is köszönet Timmermans úrnak, hogy eljött hozzánk. Volna egy kérdésem, ez a késedelmes kifizetésekre vonatkozó irányelv. A KKV-knak szükségük van arra, hogy hozzáférjenek a tőkéhez, a piacokhoz, és hogy felvegyék a harcot a túlságos nagy bürokráciába. A tőkéhez való hozzáérés rendkívül fontos. És tudom, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ami a késői kifizetésekre vonatkozó irányelvet illeti, ezt meg kellene vizsgálni, hogy megfelelően működik-e, mert egy biztos nálunk Dániában nem így van. Ugyanis a nagy cégek még mindig kis cégekhez fordulnak, hitelhez, mert 8 nap alatt értékesítik a, az árut, de csak 60 nap múlva fizetnek a szállítóknak. Úgyhogy uh, itt óriási a különbség. Mi a véleményen erről a bizottságnak? Köszönöm szépen, Virkonen asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném, hogyha ezt az adminisztratív terhet valahogy levehetnénk a KKV-k válláról, és javítanánk a szabályozáson. Tudjuk, hogy a bizottság befektetéseket szeretne, munkahelyeket teremteni. A cégeink számára a legfontosabb a szabályozás és a megfelelő klíma. De Tényleg jól kell uh, látnunk, hogy milyen lesz a jövő ahhoz, hogy a cégek megfelelően működhessenek. Ugyanakkor azt is kell tudnunk, hogy a munkánknak milyen hatása lesz. Most, hogy 80 meg nem valósított tervet kellett végrehajtani, Fontos tehát, hogy új hatástanulmány készüljön, hogy a lehető legjobb szabályozókat uh, hozhassuk. Mindenjuknak nagyon sok sikert kívánok ehhez, hogy jobb szabályok legyenek, mert ezt várják a vállalkozók Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és ismét eszmecserét folytat velünk a jobb szabályozásról. Nem vártam, hogy szót kapok, mert most már többször is találkoztunk, és ezért várjuk az eredményeket. Azonban a Stajber csoport egyik, van az egyik kollega felvetése miatt szeretnék hozzászólni, függetlenebbé kívánják tenni tehát ezt az ellenőrző csoportot. Szeretném tudni, hogy egészen pontosan mire is gondoltak. Mert már 7 éve vagyok a Steiber csoport tagja, és el kell mondanom, hogy nem igazán volt független. Nem dönthetett a saját munkaprogramjáról. Ezt a bizottság döntötte el, Néha voltak konzultációk, néha valami hatással lehettünk erre. De a bizottság munkatársai voltak például a titkárságban is. szakértői véleményt készíthettünk, a főigazgatósági kollégák véleményével szemben nem. Nem volt költségvetésünk, tehát nem tudtunk független véleményt kérni a <clears throat> Tehát esetleg egy csomaggal kellene most elénk állnia, amit aztán ele, el, együtt elemezzük, de azt gondolom, hogy ami a függetlenséget illeti, illetve magának a testületnek a kérdését, legalább egy-két szóban mondja már el, hogy mit vár ettől a testülettől, mi lesz a feladata, milyen szolgáltatást fog nyújtani. Köszönöm. Végül pedig mielőtt a választ meghallgatnánk a kérdésekre, Karenz úr parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Alelnök úr, az egyik barátom, egy vállalkozó néhány évvel ezelőtt, amikor azt kérdeztem tőle, akkor kerültem ide a politikai életbe, hogy hát mi politikusok, mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk rajtatok. A válasz az volt, hogy mi lenne, hogyha hat hónapig semmi új döntést nem hoznának, semmi új szabályozást, semmi új törvényt? Azt gondoltam, hogy ez elég jó válasz volt a kérdésre. Mert ugye a kérdés az, a választ nem halljuk sajnos, de biztos nagyon mulatságos, mert mindenki nevet. Igen, csak mesélek egy történetet. De mielőtt politikus lettem, nekem is KKB-n volt, és mindenképpen van tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy az egyik nehézség az, hogy minden szabálynak megfeleljen az ember. Mert ugye egyre több ilyen szabály van, soha nem csökken a számuk, és ez a legnehezebb dolog. Az önvéleménye szerint, biztos úr, európai szinten a bizottság milyen feladatot vállalhat fel, hogy ezzel felvegye a harcot? Mert vannak olyan szabályok, amelyek az EU szabályok végrehajtására vonatkoznak, vannak olyanok, amik nyilván rendkívül eredeti, nemzeti szintű szabályok sok kezdeményezéssel. Az ön véleménye szerint önök, mint par, bizottság, mi, mint parlament, mit tehetünk EU szinten hogy a 90 akárhány százalékát az embereknek elérjük, akik a kkv keretében dolgoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Timmermans úr, <clears throat> most öné a válaszadás lehetősége. Jó sok kérdés hangzott el, parancsoljon. Köszönöm szépen. Valóban elég sok kérdés hangzott el, megpróbálok igazságosan válaszolni rájuk. Próbálom elhangzási sorrendben venni őket, de lehet, hogy több kérdésre is válaszolok egyszerre, főleg amikor a ö, hatástanulmányról lesz szó, mert ezt több képviselő is ö, megfogalmazta. Először is, ami a Juncker tervet illeti, illetve azt a tényt, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap részben olyan pénzekből kerül finanszírozásra, amelyek a, a kutatási költségvetés részét képezik. Én is úgy hiszem, hogy végül is ez a pénz nem veszik el a beruházások vonatkozásában. Ellenkezőleg úgy gondolom, hogy azon rendszerek keretén belül, amikor a magánberuházások küszöbét csökkentjük, akkor elképzelhető, hogy több a beruházás, a innováció ezen rendszeren keresztül, mint a Horizont 2020 keretén belül. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a garancia alap idővel kerül bevezetésre, és az ide beáramló összegek jelentős mértékben támogatásra állnak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Horizon 2020 idei és jövő évi keretét a beruházási terv nem befolyásolja. Azt hiszem, hogy azonban a legfontosabb dolog itt az, hogy úgy hiszük, hogy itt elég nagy hozamot várhatunk el, magasabbat, mint egész más területeken. Aztán a következő évben még magasabb lesz, mint a hagyományos rendszer keretén belül. Ami a tanulmányt, illetve ezek függetlenségi, független jellegét illeti, ezt többen is felvetették a képviselők között, elnök úr. Először is azt kell elmondanom, hogy már is javíthatunk a jelenlegi helyzetben a hatástanulmányon, és én ezzel most foglalkozom, hogy az értékelők között ne csak gazda, közgazdászok legyenek, akik ezt a területet ismerik, hanem akik már bebizonyították, hogy függetlenül tudnak dönteni. Így jobb lenne a dinamikája a bizottsági munkatársi ö, kapcsolatnak, és annak a testületnek is, akinek a javaslatokat értékelnie és elemeznie kell. Most a tanulmányok 40%-a, amelyet a bizottsági szakértők készítenek, visszaküldése kerülnek. Um, gyakorlatilag többen is utaltak arra, hogy ideális esetben nem csak a bizottsági javaslatok tanulmányait kellene elkészítenie, amelyek ideális esetben a jogalkotói folyamat során is kellene, hogy kövessék ezeket, és minden egyes jelentős változtatás esetén. Annak érdekében, hogy végül pontosan tudjuk azt, hogy a végső döntésnek mi az, az eredménye. Mert gyakorta az történik, hogy a bizottság a tagállamok vagy az iparák kérésére egy ló tervét készíti el, és aztán a végén teve lesz belőle az egész folyamat végére, nem pedig ló. Úgyhogy tudjuk mindannyian, hogy amikor az intézményekről van szó, annyira bonyolult a döntéshozó folyamat, hogy néha, és ezt most nagyon óvatosan fogalmaznám meg, néha úgy örülünk, hogy megszületett a kompromisszum, hogy inkább ragaszkodunk ahhoz, minthogy felmérjük azt, hogy a kompromisszum következményei mik lesznek. A kompromisszum alkalmazhatósága vonatkozásában a tagállamokban. Úgyhogy azt hiszem, hogy bátor lépés lenne, ha az három intézmény megegyezne abban, hogy független hatástanulmány készüljön a végtermékről, a kompromisszumról, és nem csak arról, amit a bizottság és uh, itt egyet akarunk, uh, ne értsenek félre a parlament is, de közösen kellene, hogy meggyőzzük a tanácsot erről. És még egyszer elmondanám, nagyon fontos politikai kérdés fogalmazódik itt meg, erre nincs azonnali válaszom, hogy politikai szinten, amikor megszületik a kompromisszum, készek vagyunk-e arra, hogy ezt hatástanulmánynak vessük alá? Elég bátrak vagyunk-e ehhez? Ugye majd a gyakorlatban ez elválik. Ezen kívül úgy hiszem, hogyha a három intézmény meg tud állapodni abban, hogy teljesen független hatástanulmány szülessen, de mind a három intézményre gondolok, nem csak a bizottságra, akkor a jogalkotói folyamat során a bizottság mindenképpen teljesen független testületet javasolna, ha a három intézmény hajlandó döntését ennek a független testületnek alávetni. Ebben a kontextusban gyakorlatilag már Dániában találkoztam egy olyan helyzettel, ahol is egy tanulmány esetében, mondjuk itt az üzleti tanács végzi ezt Dániában, a jogalkotói hatóság vagy megfelel ennek, vagy megmagyarázza, hogy ezt miért nem teheti. Azt gondolom, hogy a jogalkotói folyamat során ez volna az ideális helyzet. Tehát, hogyha tényleg azt szeretnénk, a három intézménynek kell igent mondani erre, és a végtermék vonatkozásában nem csak a bizottsági javaslatról. De hát tudom, hogy könnyebb ezt mondani, mint végre is hajtani, és ráadásul politikai viszonylatban is nagyon nehéz elkötelezni magunkat emellett. De hogyha mind a három intézmény azt mondja, hogy jobb szabályzást akar, jobb alkalmazható valamit a tagállamokban, és hogyha ezt tényleg komolyan gondoljuk, akkor tényleg el kell kötelezni magunkat a végtermék elemzése mellett, nem csak a bizottsági javaslat mellett. És tényleg így hiszem, hogy ez lenne jó. Akkor tudnánk előrelépni. És akkor tudjuk biztosítani ez jelenlegű testület függetlenségét, nem minden egyes intézmény ragaszkodna ehhez, mert nem volna fel dolog, hogyha az egyik intézmény ö, aláveti magát ennek, a másik kettő pedig csak saját maga döntene, így azt hiszem nem alakulna ki a három intézmény között a megfelelő egyensúlyi helyzet. Ami a napelemeket és gyakor, kereskedelmi gyakorlatokat illeti. Maten úr rendkívül komplikált, de fontos kérdést vetett fel. Vannak nemzetközi szabályaink a dömping ellenes, kereskedelmi konfliktusos helyzetekre. De néha oly gyorsak a fejlemények a valós gazdaságban, hogy nem tudjuk eléggé gyorsan alkalmazni ezeket a szabályokat. Nincs igazán konkrét megoldásom önnek. Azt viszont el szeretném mondani, hogy az európai acélipar képviselőivel ültem össze ma, akik rámutattak arra, hogy úgy érzik, hogy Kína nem fair módon versenyez velük, mert a kínaiak még mindig úgy kerülnek a világpiacra, hogy rendkívül versenyképes árakat tudnak általában felmutatni. És a rendszer nem igazán tud megbírkozni ezzel. Azt gondolom, a WTO-n belül is meg kellene ezt vitatni. Úgyhogy fontos megvizsgálni ezt a kérdést, most nincs konkrét megoldásom erre, csak általánosságban azt szeretném elmondani, hogy a protekcionizmus a lehető legrosszabb megoldás lenne erre, de azt egyértelműen meg szeretném fogalmazni, hogy Márten úr nem, fölté- nem ezt javasolta. Tehát itt egyetértünk ebben. Azonban azt hiszem, hogy ha a belső piaci tapasztalataimból valamit tanultam, akkor az az, hogy amikor Európa úgy döntött, hogy belső piacot hoz létre, mégpedig a lehető legmagasabb normákkal, az iparág rendkívül módon kritizálta ezt, mert azt mondták, hogy nem tudunk versenyképesek maradni, hogyha megfelelünk ezeknek az elvárásoknak, túl drágák leszünk. De a piac annyira fontos a világgazdaság számára, hogyha egyszer a normák magasra szinten kerülnek megfogalmazásra, a magasra tesszük, ö, hogy mi, és ha mindenki itt része akar ennek lenni, és meg akar felelni ennek, aminek nyilván van valamilyen hatása saját piacukra is, akkor úgy hiszem, hogy logikusan arról van szó, hogy ne legyen túl nagy az elvárás, mert akkor nem leszünk megfelelően versenyképesek. Gyakorlatilag már bebizonyosodott, hogy nem igaz. mert hát végül is nálunk magasabb a léc, mint más piacokon. Talán ebben a vitában is ez fontos lehet. Um, eh, as I said, Uh, both it... Mind, ahogy elmondtam, mind a Juncker tervvel kapcsolatosan, illetve az Energiaunió kapcsán az összekapcsolhatóság uh, a bizottság számára fontos prioritás. Nagyon meglep, uh, hogy az energiapiacok közötti összekapcsolás mennyire alulfejlett Európában. Ezért úgy gondolom, hogy ez fontos feladatunk. Sajnálatos, hogy az MFF az északi tengeri hálózatra vonatkozó költségvetést végül csökkentette, de Kanyete biztos szorgalmasan keresi a forrásokat erre. Az összekapcsolódás az energiapiacon nagyon fontos elem a Juncker tervben. Hogyha például azt nézzük, hogy milyen témákról volt vita, akkor látható, hogy a magánbefektetők is érdekesnek tartják ezt a területet. Persze lesz hatástanulmány, de akkor nem arra kérdezett rá, amit az előbb gondoltam. The commission would only uh, make proposals if... Minden esetre a bizottság javaslatokat fog tenni, hogyha világos hozzáadott értékkör vonalazódik az EU szintjén. Uh, <laughs> requirements do not seem to be fulfilled um, at this stage. A fracking technológia minden esetre előtérben van. Igen, valóban egységesítésre van szükség és egyszerűsítésre, és ezen a területen a következő években szeretnénk jelentős előrelépést elérni. Mi a helyzet, Féderle úr kérdezett rá, az olyan jogszabályokkal, amelyeket elfogadott az EU, de nem hagyják végre kellőképpen. Nagyon aktuális ez a kérdés. Lehet, hogy a gazdasági válság következménye az a jelenség, hogy a végrehajtás ellenőrzése nem olyan hatékony, mint ahogyan azt elvárnánk az elmúlt néhány évben. A bizottságnak többet kell azért tennie, hogy a feladatát ezen a területen betöltse. Ezt a feladatot a szerződéstől kaptuk, hogy biztosítsuk, a tagállamok valóban végrehajtják a jogszabályokat. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt megtegyük. A versenyterületen és más területeken is a jogszabályokban ezt meg kell tennünk, és, és szabálysértési eljárásokat, kötelezettségszegési eljárásokat kell szegnünk. Hogyha ez nem így történik a tagállamokban, úgy gondolom ezen a területen szigorúbbnak kell lenni. Ez szolgálja az EU gazdaságának és a tagállamok gazdaságának érdekét, valamint a KKV-k érdekét is. Arról is hallottam egy kérdést, hogy mi a trojka intézkedéseinek társadalmi hatása. Nagyon sokszor beszéltünk már erről, és az úriember, aki feltette ezt a kérdést, közben távozott, de mégis válaszolok, ugyanúgy, ahogy korábban is. Ez nagymértékben nemzeti felelősség, az adott tagállam felelőssége, amely megállapodást köt a trojkával, Meggyőződésem, hogy általánosságban szólva a jövőre nézve olyas valami, amit egyébként Juncker úr, amit Juncker elnök úr is elmondott sokszor, hogy a társadalmi hatástanulmánynak részévé kellene válnia a hatástanulmányoknak, amikor valamilyen új jogszabályra teszünk javaslatot. Borelli úr rákérdezett a körkörös gazdaság kérdésére, miért vontuk ősz vissza a hulladékkezeléssel kapcsolatos csomagot két okból. Először is, mert voltak bizonyos kérdések a csomagban lévő javaslatok minőségével kapcsolatosan. Tehát ezzel kapcsolatosan kétségek merültek fel. Szerintem a bizottság ennél jobb javaslatot is tud tenni. Ezt azért is mondom, mert én vagyok felelős a jogszabályok minőségéért. Tehát körkörös gazdaságról szólt ez a javaslat, de csak a hulladékkezeléssel foglalkozott, és ez nem így van, ez csak része a körkörös gazdaság koncepciójának. Mi olyan tervet szeretnénk, egy olyan tervezetet benyújtani a parlamenthez, amely a körkörös gazdaság egészét lefedi, olyan javaslatokra is gondolok, mint hogy például vizsgáljuk meg, hogy mi a gazdaságban a nyersanyag bevitel, és hogyan tudjuk a különböző nyersanyagoknak az újrafelhasználását megoldani a gazdaságban. Koherens javaslatot szerettünk volna, és szerettem volna, hogyha koherensek vagyunk olyan elképzelésekkel kapcsolatosan, amelyeket már a 70-es évektől kezdődően elkezdtünk kidolgozni. Ilyen szempontból az EU meglehetősen lemaradt ezen fejleményektől. A világ olyan részein is, ahol környezetvédelmi szempontból rosszul teljesítenek, megelőzik az Európai Uniót a körkörös gazdasággal kapcsolatos elképzeléseikkel, például Kínára gondolok. Sürgős lépésekre van szükség, és ilyen értelemben nyomást is fogunk eszközölni a szereplőkre, és Borelli úr biztosíthatom arról, hogy még idén észlelni fogja ezeket a fejleményeket. Az, hogy csak a hulladékkezelésről eh, eh, szülesen meg ez a csomag, amit júliusban bemutattak, ez nekünk nem volt elégséges. Úgy gondolom, hogy így nem is veszítünk időt, hogyha a bizottság most teljes gőzzel ezen elkezd dolgozni. Még egyszer elismételném, hogy a hulladékkezelési csomag egyszerűen nem volt elég színvonalas. Két okból, a javaslatok minősége miatt, és azért, mert ez a körkörös gazdaságnak csak egy aspektusa, és ennél jobbat is tudunk. Ami a vizsgálati testületet illeti, nem lényegében egyetértek a felvetésével, Stoibe úr tevékenységére, a Stoibe csoport tevékenységére vonatkozólag. Telicska úr tett fel erre vonatkozólag kérdést. Clear about this. The problem with the Stoiber group was not the secretariat. Nagyon őszinte szeretnék lenni. Az a probléma Stoiber csoporttal, hogy nem hozott, nem alakított ki egységes álláspontot, majd szétesett. Nagyon fontos, hogy aki a szabályozás minőségével kapcsolatosan valamilyen mondani valóval rendelkezik, azt meghallgassuk. Ha úgy érzik a szakszervezetek, hogy nem szerepelnek kellő súlyjal a, a záró jelentésben, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy minden szereplőt be kell vonni egy ilyen mérvű vállalkozásba. Stödle úr nagyon sok mindennel hozzájárulhat ehhez a szöveghez. Ezért kértük fel, hogy külön tanácsadó legyen a bizottság számára, és személyesen a számomra is. Az ő szakértelmére szeretnénk támaszkodni. Az elmúlt néhány évben ő nagyon sok ilyen tapasztalatot halmozott fel, és ezt a jobb szabályozás érdekében ki szeretnénk használni, de más szereplőkkel szemben is vannak kötelezettségeink, mint a környezetvédelmi mozgalom vagy a szakszervezetek, és az ő szempontjaikat is figyelembe szeretnénk venni ez ügyben. Az, hogy milyen lépéseket tervezünk. Minden intézményre igaz az EU szintjén, és Karencsúnak válaszolok most. Itt arról is van szó, hogy az intézményeink megvizsgálják a saját működésüket. Ez egyik kollégája nagyon helyesen úgy fogalmazott, hogy abban nagyon jók vagyunk, hogy jogszabályokat alkossunk, de megvizsgáljuk-e, kellő időt szánunk-e arra, hogy megvizsgáljuk a meglévő jogszabályokat minőségi szempontból. Őszintén úgy gondolom, hogy a politikusokkal minden szinten alapvető probléma van, magamat is beleértem mindig újat, jobbat akarunk létrehozni, de sokszor arra is időt kellene szakítani, hogy megvizsgáljuk a korábbi intézkedéseket, hogy azok működnek-e, és azt a hivatást töltik-e be, amit nekik szántunk. Ezt meg kell tenni nemzeti szinten, és európai szinten is, talán még az tagállam alatti regionális szinteken is, és nagyon sok mindent tanultam az elmúlt időszakban, Például, hogy sokkal könnyebb a nagyvállalatok és a nagyipari szereplők számára, hogy érvényesítsék a véleményüket az intézményeknél, mint a KKV-k számára. Másodszor a nagyvállalatok számára sokkal könnyebb alkalmazkodni az EU jogszabályokhoz, mint a KKV-k számára. Harmadszor van ez a bizonyos aranyozás probléma, a tagállamokban, vagyis, hogy az eh, EU jogszabályokat eh, kiegészítésként eh, használják nemzeti vagy regionális szinten, és ez a KKV-k számára nagyon sok komplikációt idéz elő. Hogyha jobb jogszabályokat akarunk, maga a cél és maga a cím is egy kicsit sántít, hiszen ki akar rosszabb jogszabályokat, nyilván mindenki jobbat akar, ez önmagában nem egy nagy találmány, de az, hogy ezt hogyan tesszük meg, és hogyan érjük ezt el, az kellene az igazi innováció körébe tartozzon. Együttműködésre van szükség minden szint között, nem csak Brüsszelről van itt szó ebben az erőfeszítésben, hanem a tagállamokat, a fővárosokat is be kell ebbe és az iparági szereplőket is, valamint a KKV-kat különös hangsúlyjal. Úgy gondolom, hogy az intézményeink szokása az, hogyha valamilyen probléma van, akkor alkotunk egy jogszabályt, ehhez értünk. Általában ezt szoktuk csinálni, ha valami probléma felmerül, lehet, hogy forradalmian hangzik, de lehet, hogy nem mindig a jogszabályok hiányoznak, és nem biztos, hogy minden problémát új jogszabályjal meg lehet oldani. Lehet, hogy ezt egy sokkal inkább politikai szempontból is meg kellene vizsgálni ezt a kérdést. Meggyőződésem, hogy nagyon sok területen lehet még javítani a jogszabályok minőségét azzal, hogy a meglévő jogszabályokat átvizsgáljuk, és nagyon sok tagállamban, minden tagállamban nagyon nagy a támogatás emellett. Párizsban is jártam, Párizsban is, holnap Berlinbe megyek erről tárgyalni, és minden, mindenki úgy gondolkodik, hogy a kormányzat szintjén európai, nemzeti és regionális szinten nagyobb együttműködésre van szükség és összhangra. Tíz évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt a KKV-k sokkal erőteljesebben támogatták az európai együttműködést, és most már elveszítettük a támogatásokat, az európai projekt veszítette el, ezzel kapcsolatosan tenni kell valamit mert ők úgy érzik, hogy a jogszabályok burjánzásának a terheit ők viselik. Lehet, hogy néha ezt rosszul gondolják, de minden esetre ez a benyomásuk, és ezt figyelembe kell vennünk. Ökológiai tervezés. Ezzel kapcsolatosan nem tudok eh, nagyon hangzatos dolgokat mondani általánosságban nagyon kedvező hatásokat tapasztalhattunk, különösen az energiafogyasztással kapcsolatosan. A fenntartható gazdaság érdekében alapvetően lényegesen csökkenteni kell az energiafogyasztást. Nincsen azzal semmi baj, hogyha az ipar számára olyan jogszabályokat alkotunk, amely előírja, hogy az elektromos berendezéseket bizonyos idő után ki kell kapcsolni. Gyakran mi is elfeledkezünk erről, mindannyian így vagyunk, hogyha egy ilyen berendezés automatikusan kikapcsolódik, akkor már is automatikusan energiát takarítunk meg. Vagyis az ökológiai design, tervezés nagyon is jó dolog, komoly hatásokkal járhat bizonyos intézkedések tekintetében, mások nem annyira nagy, nagy hatást gyakorolnak, meg kell nézni, mi működik és mi nem. Ami az iparpolitikát illeti, ez is nagyon aktuális kérdés, és a foglalkoztatás a gazdaság egészének szempontjából, a jövő szempontjából nagyon lényeges. Juncker úrral együtt meggyőződésem, hogy újra iparosításra van szükség Európában olyan módon, hogy az fenntartható legyen és illeszkedjen a globális gazdasági fejlődésbe ehhez az is kell, hogy integráljuk az innovációt és a fejlesztést, valamint a termelést Európában. Közelebb kell kerülni a piacokhoz, vagyis az európai iparnak vissza kell térni Európába. Mi ösztönözni szeretnénk ezt a trendet, és a Juncker terv különböző elemei a digitális egységes piac energiaunió területén pontosan ezt célozza. Azért is küzdök meggyőződéssel ezért az ügyért, mert ez kapcsolódik a foglalkoztatáshoz. Ez pontosan az a terület, ahol valódi nemzeti és európai fellépésre van szükség, azok a készségek, amelyekre szükség van, és azok a készségek, amelyeket a fiatalok elsajátítottak, nem esnek egybe. Ez nagyon nagy probléma majdnem minden tagállamban a képzettségek és az igények közötti különbség. Hogyha fenntartható iparpolitikára törekszünk, akkor törekedni kell arra, hogy a meglévő készségek megfeleljenek azoknak, amelyekre valóban szükség van az iparfejlődéséhez és ezen a területen minden szinten sürgős lépésekre van szükség európai szinten is. Tajani úr az EU finanszírozáshoz való hozzáférésre kérdezett rá a KKV-k szempontjából, egyetértek a megalapításaival. Röviden csak annyit tudok mondani, hogy Biankowska biztos dolgozik ennek a különböző elemein, és bárhol járok, amikor a KKV-kkal egyeztetek, akkor ezeket eh, az észrevételeket hallom, hogy részei szeretnének lenni az európai felhasználásnak, de nagyon nehéz nekik hozzájutni ezekhez a forrásokhoz, és gyakorlatilag jogi vagy ügyvédi irodát kell kialakítaniuk a cégükön belül, hogyha mindennek meg akarnak felelni. A kisvállalkozói jogszabályjal kapcsolatosan Korábban is hallották már, hogy úgy érveltem, hogy a KKV-ket támogatni kell. Az európai gazdaság problémái és az esetleges megoldási lehetőségek is eh, az KKV-khoz kapcsolódnak elsősorban. Ők eh, a beruházási eh, csomagnak is nagyon fontos részét képezzék. Jankovska, Biankovska biztos dolgozik azon, hogy a KKV-k a forrásokhoz jobban hozzáférjenek, a globális, az európai piacokhoz, illetve az innovációhoz és a kellően képzett munkavállalókhoz. Az én feladatom ebben az, hogy az adminisztratív terheket csökkentsem, és a nemzeti hatóságokkal együttműködve ezen fogok dolgozni. Úgy gondolom, gyorsan áttekintem a jegyzeteimet, hogy végül is válaszoltam ezekre a kérdésekre. Ja, még van itt valami. Herboni úr a tagállamok hozzáállásával kapcsolatosan kérdezett. Azt hiszem, ez már a többi kérdés kapcsán is felmerült. Én nem úgy gondolkodom, mint amiről ön beszélt. Az elmúlt néhány hónapban inkább az derült ki, hogy nagyon nagyok az elvárások az Európai Unióval és a bizottsággal szemben a tagállamok részéről. Tehát ez ellentmond annak, amit ön fogalmazott meg. Nem arról van szó, hogy nem várnak semmit az Európai Uniótól, vagy elegük van belőle, inkább az ellenkezője igaz, annyira jelentősek az elvárások, hogy nagyon nehéz ehhez felnőni. Én mindig azt válaszolom a tagállamoknak, hogy erre van lehetőség, ha az együttműködés erős. Nem lehet állandóan úgy érvelni, hogy ami jól működik, az a belpolitika eredménye, ami pedig nem működik, az Brüsszel kényszereinek a következménye. Nagyjából ennyiben válaszoltam volna a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Timmermans úr, Telicska úr. Ügyrendi kérdést szeretett volna felvetni. Rövid leszek. Alelnök úr, Ön azt mondta, hogy a Stelber csoport problémája az volt, hogy nem hallgatta meg a szakszervezeteket. Úgy érzem, hogy ez e, nincs összefüggésben a valósággal. Két év képviselői voltam után, én látom, hogy hol a probléma. A bizottságnak, illetve a Stelber csoportnak nem volt saját e, agendája, és a bizottsági programot kellett, hogy folytassák. Tehát az információnak nem lehetett kettősen utána járni, úgymond nem volt vezető szerep, nem volt menetrend. A szakszervezeteket mindig is meghallgatták, amikor <clears throat> szerettek volna felszólalni, én folyamatos kapcsolatot tartottam velük, tehát nem lehet, hogy csak az érintettek vesznek részt egy adott csoportban, hanem olyan csoportra van szükség, akik megfelelő tanácsot tudnak adni a bizottságnak, tehát semmi köze nincsen a szakszervezetekhez. Nagyon fontos, hogy szakmai munkát végezzen <clears throat> ez a bizottság, és fontos, hogy a bizottság is eltökélt legyen maga is. Természetesen a politikusok mindig azzal kezdik a mondandójukat, hogy tiszteletben tartva az ön által elmondottakat, de amúgy nem szeretnének tiszteletet tanúsítani. Telicska úr, ami a szakszervezeteket illeti. A Stoiber féle jelentés hatása sokkal nagyobb lehetett volna, hogyha mindenkit össze lehetett volna hívni a jelentés érdekében, mindenkit, aki tagja volt a Stoiber csoportnak. Én ennyit szerettem volna kifejezésre juttatni. De nem könnyű azt mondani, hogy ez azért, vagy ezért volt így, mert a bizottság ezt és ezt tette. A bizottság támogatta a Stajber csoport munkáját. Mi más tehetett volna a bizottság? Elnézést. De ha ön azt mondja egy ugyanaz a mondaton belül, hogy a bizottság titkársági szerepet töltött be, majd azt mondta, hogy a bizottság nem um, adott támogatást, nem nyújtott támogatást, akkor ez a két dolog nincs összhangban egymással. De ami az ellenőrzést illeti, én egy olyan típusú ellenőrzést szeretnék létrehozni, amely független. Én ezt függetlennek szeretném kialakítani, szeretnék szakértőket ebben az ellenőrző csoportban. Nagyon fontos, hogy egyensúly legyen. 5-6 tagországban vannak független testületek, és ne, ők azt a tanácsot fogalmazták meg számomra, ezt pedig meg fogom szívlelni, az az volt, hogy nagyon fontos, hogy az érdekek között egyensúly legyen ebben a tanácsban, olyanok képviseltessék magukat, akiknek közvetlen gazdasági érdekeik vannak, illetve akiknek nincsen. Hát Tericska úr várja meg azt, hogy felálljon az ellenőrzési testület. Ön az Európai Parlamentnek az egyik legaktívebb tagja, ebben a témában mert évek óta dolgozik, ezen a területen. Ez a bizottság pedig hiszik abban, hogy, hisz abban, hogy jobban kell szabályoznia. Ez nem csak kirakat rendezés, úgymond. Hát, hogyha első elnökként nem tudok teljesíteni, akkor szívesen számolok be önnek, a vonhat nyugodtan felelősségre Telicska úr. Köszönöm szépen, Timmermans úr, köszönöm szépen a felszólalását, a válaszait. Várjuk az önnel folytatott vita folytatását, és reméljük, hogy hamarosan újból ellátogat hozzánk. Köszönöm. Good afternoon. Dear... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Elszalasztottam azt a lehetőséget, hogy meghallgassam Timmermans alelnök urán, mert más utassal együtt um, Frankfurtban kellett várakozzam, mert nem volt megfelelően tervezve a slot, tehát nem tudtam három órára ideérni de biztos vagyok abban, hogy önök nélkülem is jól megvoltak. Sajnálatos ez eh, számomra, tehát ez magán probléma, nem az itre problémája. A következő nagyon fontos napirendi pont a zöld növekedés, kkv eh, lehetőségei. Felelősnek érezzük magunkat a KKV-kért itt a szakbizottságban. Éppen ezért eh, nagyon fontos számunkra ez a napi rendi pont. Az első eset kezdeményezés jelentés a KKV-król, ez a mandátum alatt a jelentés a bizottság zöld akció cselekvés tervére alapul, amely kezdeményezés annak érdekében, hogy a KKV-kat jobban ösztönözze az, hogy a zöld növekedés lehetőségeivel éljenek. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy decemberben az ITRE meghallgatást szervezett, arról, hogy a kezdővállalkozásokat hogyan tudja támogatni, illetve az innovatív KKV-kat. Ez a meghallgatás pedig a munka szempontjából nagyon hasznos volt, a meghallgatás után már sokkal többet tudunk. Egy kicsit késésben vagyunk, egy órán belül be kell, hogy fejezzük az ülést, de Bakker úr a jelentéstevője a témána. Kedves kolléga, kérem mutassa be a jelentést, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a szlatot, szlattal kapcsolatos problémát illeti, Timmermans urat kell, hogy megkérdezze, hiszen ő mondta vissza a repülőterekre vonatkozott csomagat. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a zöld növekedés támasztotta lehetőségekről beszámolhatok a KKV-k számára. Jelentős eh, a kialakításakor nagyon sok érintettel volt alkalmam egyeztetni, és még világosabbá vált az, hogy mennyire fontos ez a téma. Nagyon sok KKV van Európában, és nagyon sok eh, kkv knek jelentős elképzelései vannak arról, hogy hogyan tudnak hozzá, jobban hozzájárulni egy zöldebb, fenntartható gazdasághoz. Ezt is figyelembe kell vennünk, hogy forrásaink sajnos limitáltak, és a fenntarthatóság szempontja egyre fontosabb szerepet fog betölteni a gazdaságban. Nagyon érdekes meghallgatást volt alkalmunk szervezni december elején az innovatív KKV-kkal, és az összes fontos téma, amelyet én is megemlítettem a jelentésemben, a hozzászólók is kitértek ezekre, az érintettek is beszámoltak mindenről, illetve a kollégák is a szakbizottságból. Számos kerekasztal beszélgetést folytattunk a KKV-k szövetségeivel, nem csak a politikával, foglalkozókkal, hanem vállalkozásokkal. Nagyon nyitottak voltak azzal kapcsolatban, hogy a, a politikákat hogyan kell kialakítani, illetve hogy milyen ne legyen ez a politika. Arról is hallhattunk, hogy mely intézkedések váltak be, melyek nem. Bizottsági kollégákkal és önökkel megpróbáltam leszűrni azokat a legfőbb területeket, amelyek fontosak a téma szempontjából. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ez a feladat számomra nem csak arról szól, hogy milyen lehetőségeket eh, jelentenek a zöld, jelent a zöld növekedés a kkv számára, hanem arról is, hogy amennyiben túl sok akadály jelenik meg számunkra, nem tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. Tehát nem csak a lehetőségekre hívtam fel a figyelmet jelentésemben, hanem azt is hangsúlyozni szerettem volna, hogy nagyon sok nehézséggel küzdenek a KKV-k. A következő fő témek köré rendeztem um, az anyagot, az örnövekedés, finanszírozási lehetőségek, a harmadik a kutatás, fejlesztés, innováció, a megfelelő tudás megszerzése, illetve a szabályozási keret, jelenlegi meg, szabályozási keret. Az első eszmencseréből kiderült az, hogy különböző csoportok között egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy a zöld gazdaság milyen lehetőségeket támaszt. Nagyon fontos a termési folyamat csökkentése nem fontos a változásokat olyan folytán felfegyverezni, hogy ezekkel a kívásokkal szembe tudjanak mérni. Az egyik legfőbb problémát abban láttam, hogy a kkv nem férnek hozzá a finanszírozáshoz. Ma nem rendelkeznek a vállalkozások megfelelő tudással arról a különböző azokról a finanszírozási módozatokról, amelyek nyitva állnak előttük, illetve az új üzleti modelleket nem értik megfelelően, amelyeket a zöld gazdaságban bevezettek, tehát itt nincsen egyensúly. Nagyon fontos olyan kereteket létrehozni, amelyek a finanszírozáshoz a hozzáférést is jobban erősítik a áruk értékesítése, a szolgáltatások felé mozdult el a folyamat, és a bankok és más hitelintézetek nagyon fontos, hogy jobban tisztában legyenek ezekkel a lehetőségekkel, hiszen a jelenlegi modelljeikben ezt a hozzáadott értéket egyenlőre nem e, fedik le. A második pont a tudásmenedzsment. Nagyon fontos, hogy határokon átnyúló finanszírozáson nagyon gyakran a KKV-knak nincsen megfelelő információjuk, a piac átláthatósága szempontjából ez nagyon fontos, illetve a legjobb gyakorlatok cseréje sem valósul meg megfelelő módon. Éppen ezért a KKV szövetségeinek nagyon fontos feladataik vannak a határokon átnyúló szabályozás kapcsán is. ez, hát, mint említettem, gyakorlatcsere, tapasztalatcsere nagyon fontos, illetve a tanácsadás a zöld növekedés lehetőségeinek erősítése, kutatáshoz, innovációhoz, fejlesztéshez szorosan kapcsolódik. Az Európai Unió az alapvető tudományos kutatásban jelentős eredményeket ért el, viszont a piaci hozzáférés nem biztosított. Ez kapcsolódik a szabályozáshoz, de a vállalkozói készségek hiányához is kapcsolható. Tehát a feladat nem az, hogy feltétlenül több állami pénzt költsünk el, <clears throat> csak 9% a vállalkozásoknak profitál a kutatásában állami finanszírozásból. A fel, úgy gondolom, hogy a megoldás máshol van. Nagyon fontos hogy biztonságos beruházói befektetési környezet megteremtése. Nagyon fontos az innovációhoz megfelelő ösztönzőket kialakítani, illetve, hogy új termékek kerülhessenek a fiatra. Az utolsó megjegyzésem és a következtetés átvezet majd a következő pont, ez, a reguláció, de reguláció kérdése. Mi magunk is nagyon sok akadályt hozunk része, a gold plating problémája továbbra is megvan, a nemzeti szabályozók máshogy, más, máshogy és máshogy értelmezik az európai szabályozásokat, nem megfelelőek a közbeszerzési rendelkezések, tehát, hogyha szabályozni szeretnénk, akkor ezt okosan kell, hogy tegyük. Nagyon fontos, hogy stimuláljuk az innovációt, nem blokkoljuk. Éppen ezért a szabályoknak nagyon fontos szerepe van, és megfelelő képzésben kell részesítenünk mindazokat, akik bekapcsolódnak a közbeszerzésben. Az egymásra konkuráló technológiák <clears throat> szerepe is nagyon fontos, végezetül pedig az utolsó része jelentésemnek vállalkozói készségekre, a fogyasztói tudatosság erősítésére, általános kérdésekre tér ki, illetve arra, hogy a zöld termékeknek és szolgáltatásoknak megfelelő piacot kell találni. Ennyit szerettem volna mondani áttekintőre a jelentésemről. Várom a kollégák megjegyzéseit illetve a munka folytatását. Köszönöm. Thank you very much, colleague. Brief enough and clear enough. Köszönöm, kedves kollega. Rövid, velős, erőteljes beszámolt hallottunk, mindent értettünk. Kárin kollega következik a néppárt nevében. Köszönöm elnök úr a szót. Röbik úr nyilatkozatát szeretném elmondani, aki sajnos ma délután nem lett velünk, úgyhogy felolvasnám. Gondolom Bécsben várja a slotot a repülőtéren. Igen, én szerény eladásomban hallják. Tehát a néppárt a zöld növekedés vonatkozásában, illetve a KKV-k témájában, főleg a fenntartható és a forrás hatékony vállalkozások biztosítása érdekében megfelelő pénzügyi eszközöket kell biztosítani a vállalat növekedéséhez. Az ambiciózus környezetvédelmi célokon túl, amelyet az EU megfogalmazott, a már létező szabályok megfelelő végrehajtása is nagyon fontos. KKV teszt alkalmazása a tagállamokban, ami a terhek csökkentését jelenti, további értéket képviselne. A beruházás barát és megfelelő szabályozó környezet nem csak abban segít az európai vállalkozásoknak, hogy környezetvédelmi szempontból fenntarthatóban tevékenykedjenek, hanem hogy a zöld technológiák segítségével alapvetően hozzájáruljanak Európa újraiparosításához. Nos, Rübik úr szavait tolmácsoltam eddig, én még annyival egészíteném ki, hogy teljes mértékben támogatja önt. Azt hiszem, hogy a hangsúly a szabályozás csökkentése, a KKV-k tehermentesítése szempontjából rendkívül fontos. Köszönöm. Elnök, köszönöm én is nagyon egyértelmű volt a megjegyzés. Láthatják, hogy a koordinátorok is felválják a felelősséget a jelentés. Most Dámú kollega következik. Köszönöm. Én, mi nem megyünk el, mert félünk a slotoktól, hogy lemaradunk. Ma egy másik kollégát képviselek, a Dán miniszterelnökkel tart megbeszélést. Kofut úr, de először is szeretne köszönetet mondani a előadónak a végzett munkáért. Nagyon sok KKV növekedéssel vonatkozó és főleg a finanszírozást érintő kérdéssel volna megjegyzése. A finanszírozás fontos a kkv számára, a növekedés fejlődés szempontjából. Kafut úr úgy érzi, hogy az eredeti tárgyalások során ebben a témában az árnyék jelentés készítők által felvetett kérdésekből nem sok tükröződik egyenlőre ebben az anyagban. A kutatás, az innováció főleg rendkívül fontos. Például a forrás hatékonyság is rendkívül jelentős. A szövegben egyszer kerül meg a megemlítésre. Ami a konkrét kezdeményezéseket illeti az EU-ban, a tagállamokban és a régiókban, ez is rendkívül fontos. A második rész. Itt én szeretnék hozzászólni a zöld növekedés lehetőségéhez. Hangsúlyozni szeretném annak jelentőségét, amit az Európai Stratégiai Beruházási Alap képvisel, az alacsony karbonkibocsátású gazdaság létrehozása szempontjából. Nagyon fontos az intelligens, fenntartható és befogadó jellegű növekedés is. Ezt is megfogalmaztuk már korábban. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek arra ösztönöznek, hogy a zöld növekedésbe fektessenek be a vállalkozók többek között. Remélem a regi vélemény amelyek kapcsolatban a héten lesz első körben eszmecsere, egyébként csütörtökön. So, thank you very much, Mr. Bekerül ebbe a dokumentumba. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Az LCR e képviselőjét nem látom. Biztos a miniszterelnöknél van, vagy ül a repülőtéren. Tulon úr következik, tehát parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönet az előadónak, kiváló munkát végzett eddig. A bizottsági közleményben az áll, hogy megfelelő hatékonyságú forrásokra volna szükség a kkv számára, konkrét eredményekre, ez pedig nem sok, hogyha 30%-ról beszélünk. Megpróbálunk azonban elérni valamilyen eredményeket, hogy felmutathassunk bármit is ez ebben a dokumentumban. Ehhez pedig olyan intézkedésekre van szükség, amelyek rendkívül fontosak és hasznosak a KKV-k számára. Azt már tudjuk, hogy a vállalkozók belefáradtak a befektetésekbe. A, válság, a válságos idők nyilván nem segítenek. Szükség van arra, hogy megint csak bízzanak a piacokban. Itt nyilván pénzügyi eszközökre is van szükség, erre ezt kiemelte az előadó, de mindenre, minden másra is, ami valamilyen módon a, a vállalkozót ott tartják a piacon, de valami más megoldást is mutatnak, abban az esetben, ha innen ki akar vonulni. Nem csak finanszírozáson alapulhat a gazdaság, vissza kell térnünk a reálgazdasághoz, vagyis új életet lehelni vele, produktívá tenni, a bürokrácia terén ehhez egyszerűsítésre van szükség. Azonban lehetne segíteni a helyi ö, ö, önkormányzatoknak, ö, hogy közvetlenebb módon hozzájárulhassanak ehhez a munkához, ezen kívül rendelkezésre bocsátani közvetlen forrásokat. Ezeket a forrásokat valamilyen speciális területre kellene célozni, mégpedig úgy, hogy minőségi ágazatokat célozzanak meg, amelyek aztán kiválósági központokká válhatnak. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az eredményt figyelemmel kövessük, mert nem szabad elfeledkeznünk a célról, ami szemünk előtt leveg, és hatékonyan és gyorsan fel kell tudnunk lépni, hogyha valami nem megfelelően alakul. Olyan ipari termelésre van szükség, amely figyelembe vesz mindenféle környezetvédelmi elvárást. És nem szabad elvesztenünk ezt a partit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Széli Kiotis képviselő következik a Google nevében. Köszönöm. Eh, Igen, igaza van. Most a koordinátorok eh, veszik át eh, a terepet, hiszen sokan hiányoznak. Minden esetre szeretném megköszönni a kollégának ezt a kiváló jelentést. Két-három dolgot szeretnék mondani. Néhány dolog hiányzik a szövegből. Hivatkozni kellene arra a körülményre, hogy a komoly megszorító intézkedések negatív hatással vannak a KKV-k életére, és elfogyják az innovációt. A KKV-knak súlyos problémákkal kell megküzdeniük. Például, hogy ne vásárolják ki őket nagyobb vállalkozások, erősebb vállalkozások, nehezen tudják törleszteni adósságaikat, nagy kamatokat kell ezekre fizetniük, és nagyon gyakran a KKV-k kezét megköti az adósságuk, különösen a déli országokban, illetve az, az azok, akik esetleg őnekik tartoznak, nem tudnak fizetni. A nagyvállalatok olyan intézkedéseket tettek, amelyek előidézik a környezeti problémákat, és pontosan ezért kellene a KKV-kat támogatnunk ezen probléma elleni fellépés összefüggésében is hangsúlyozni kell azt, hogy támogassuk azokat a KKV-kat, amelyeket nagyon rosszul érintett a válság. Támogatni kell a KKV-kat e tekintetben az innovációhoz ilyen támogatásra szükségük van a kis és középvállalkozásoknak. A hitelhez való hozzáférésre is szükség van, hiszen ez ösztönzi a növekedést. Az európai forrásból megvalósított projekteket is ösztönöznünk kell, mint a Horizont 2020-as projektek, és azt is bíráltuk, hogy az európai források inkább csökkenek, mint bővülnek. Támogatnunk kell azokat a KKV-kat, amelyek azért küzdenek, hogy piac részt nyerjenek a nagy vállalkozásokkal szemben. Tehát nem csak azért kell támogatnunk a KKV-kat, mert több ezernyi munkahelyet tartanak fenn, hanem azért, mert újakat is teremtenek. Köszönöm szépen! Köszönöm. Görögországból kívánne valaki szólni? Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, egy kicsit eh, ironikus, hogy itt van ez a nagy lehetőség a zöld növekedésből, de a zöldektől meg nem hallunk erről semmit, nincs itt senki, hogy megoszta velünk a nézeteit. Kerinc úr rámutatott, hogy nagyon is észszerű és gyakorlatias ez a jelentés, és a jelentéstevő kitért a legfontosabb témákra. Emlékeztetnünk kell természetesen, hogy amikor a KKV-król beszélünk, akkor nagy többségben eh, beszélünk az európai vállalkozásokról. Ha ezek nem működnek jól, akkor nem lehet semmiféle gazdasági növekedés, nem csak zöld. Mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk ezeknek a vállalkozásoknak, és bizonyos tekintetből benne egyetértek Timmermans úrral, különösen a forrásszerzése kapcsolatosan, hogy a, tagán, hogy a KKV-knak ilyen nehézséget okoz ez. Ez nagyon fontos, mert hogyha nincsen viszonylagos könnyű hozzáférés a finanszírozási forrásokhoz, akkor nem tudnak növekedni, fejlődni a KKV-k. A Juncker terv, hogyha valóban elindul, reményeink szerint igen, segítség lesz e tekintetben. Még egy fontos gondolat a túlszabályozással kapcsolatosan, illetve nemzeti szintű felfényezéssel kapcsolatosan. A nemzeti szinten sokszor további terheket rónak a vállalkozásokra a kormányzati ágazat túlságosan nagy részt képvisel a foglalkoztatásban, és ezekre az emberek, ezeknek az embereknek munkát kell találniuk. A legjobb gyakorlatokat meg kellene vizsgálnunk, ezt még nem tesszük elég hatékonysággal. Nagyon sok jó példát nem követünk a jó gyakorlatokból. Az új bizottság számára ez még érdekesebb, mert úgy látom, hogy pragmatikus szeretne lenni ez az új bizottság, ezért nagyon jó volna, hogyha a legjobb gyakorlatokat, a példákat tanulmányoznák, hogy nemzeti szinten és az EU egészében a KKV körében ezeket érvényesítsék. A bizottság úgy tűnik, hogy elkötelezte magát, hogy karcsosítja jogszabályokat, nem pedig még többet alkot. Ez azért lényeges, mert ez mindenképpen vonzó, előnyös a KKV-k számára, hogy a zöld növekedés elinduljon, és ennek kapcsán az Európai Unióban a gazdaság is bővüljön, jó kezdet ez, és remélem, hogy mi hamarabb bizonyítani fogja az előnyeit. Köszönöm szépen, Kelly úr, teljesen igaza van, hogy nincsenek itt a zöldek, de szerencsére Dadi asszony a következő felszólalunk zöld kártya mögött ül, mert a bizottságnak pottagja. Megadom a szót a zöld kártya mögött. Um, I went through the report and first of all I would like to congratulate. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, holisztikus megközelítést alkalmazott. Tetszett az a tény a 22-es bekezdésben például, hogy ön hangsúlyozza a annak fontosságát, hogy egy vállalkozói <clears throat> szellemi megközelítést kell alkalmazni, az EU-ban ebből hiányosság van. Nagyon fontos, hogy a vállalkozói szellemet erősítsük, különösen a fiatalok körében. Hát egy nagyon fontos a korai um, oktatói munka ezekben a témákban, tehát ez pozitív aspektus a jelentésnek. Örültem volna annak, hogyha itt nagyobb hangsúlyt látok. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos megemlíteni a mikrovállalkozásokat is, illetve azt a tényt, hogy bizonyos tagországokban a mikrovállalkozások igenis nagyon sok munkahelyet teremtenek. Gyakran a KKV-k átfogó kifejezésként lefedik a mikrogazdaságokat, viszont ez egy más terület, mikrovállalkozásokat, és ők is teremtetnek helyeken. A négyes bekezdésben van egy utalás a mikrovállalkozásokra, de én örültem volna annak, hogyha ezt a jelentésében kidomborítja, Pozitív az a tény, hogy a négyes feketésben közvetlen utás történik a mikrovállalkozásokra. Elnök, köszönöm szépen. van -e még valaki, aki szót szeretne kérni? Akkor az Európai Bizottság kap most szót. Joanna Drake asszony, aki a növekedési főigazgatóság képviseletében érkezett hozzánk. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, a kollégák munkáját. A bizottság üdvözli azt az általános támogatást, amelyet hallottunk. A jelentés mellett az ambícióban osztozunk, nagyon fontos megfelelő fellépéseket tenni, <clears throat> azért, hogy a tagországok megfelelően profitálhassanak a zöld gazdaságból. Milyen megjegyzésem van, ami a forrás hatékonyságot és a KKV-kat illeti, mi itt a találkozási pont, miért van szükség a zöld cselekvési tervre, ez mind a versenyképességről szól. A kkv tudják azt, hogy a források költségesek, kevés forrás van, illetve tisztában vannak a gazdasági potenciálokkal, viszont egyedül nem tudnak fellépni. Tehát, hogyha egyedül indulnak útnak úgymond, akkor nem lehetnek profitábilisak, és éppen ezért a zöld cselekvési tervet a bizottság kialakította a KKV-k számára, ez pedig konkrét módon segíti őket abban, hogy kiaknázzák a lehetőségeket. 34 cselekvésünk van, és különös figyelmet szánunk annak a tényleg, hogy a KKV-knak speciális tulajdonságaik vannak, például a forráshatékonyságot, Ugyanazon cégen belül próbáljuk megtérozni. Van egy kitűnőségi központ, amely információt, tanácsot <clears throat> szeretne adni a KKV-knak különböző lehetőségekről, amelyek közvetlenül nyitva állnak, vagy pedig partnereken keresztül más opciókat is bemutat a jelentés, például a technológia transfer segítése, az új üzleti modellek kidolgozása, illetve az üzleti tervnek külön figyelmet eh, szentelünk a ágazatokon átnyúló együttműködés jegyében is, a körkörös gazdaságban. <clears throat> Ez a cselekvési terv olyan lehetőségeket vázol fel, amelyeket teszteltünk, amelyeket eh, már a gyakorlatban is használtak, például az Enterprise Europe Network, azok a vállalkozások, amelyek helyszínen dolgoznak, már most is segítik a KKV-kat, illetve a klaszterek, amelyek az a KKV-k jobb integrálását segítik a, gözga, a zöld gazdaságban. A cselekvési terv arra is épít, hogy a stratégiai klaszter partnerségeket hogyan lehet felhasználni a piacihoz való hozzáférés javítása érdekében. Számos pontra hívta fel a figyelmet a finanszírozás kapcsán a jelentés, illetve azokra az aggályokra, amelyeket a KKV-k megfogalmaztak. Mi egyetértünk a jelentéssel, illetve azzal, hogy a KKV-knak speciális finanszírozás igényeik vannak, illetve speciális megoldása van szükség. Ez a megoldás pedig egy szélesebb körű finanszírozási eszköz keretében valósulhatnak meg. Hogyha 2014-2020-as időszakot nézzünk, akkor cselekvési terv az energiahatékony eszközök használatát is előtérbe helyezi a kereskedelmi finanszírozáson túlmutató finanszírozásokhoz is megpróbál hozzáférést biztosítani. Olyan projekteket szeretnénk támogatni, amelyek a biodiverzitásra összpontosítanak, a zöld KKV-k pedig profitálhatnak a COSME finanszírozási eszközből, is ez pedig egy hitelgarancia eszköz, megerősítettük a az eszközfinanszírozást is a kohéziós politika keretében. Elhangzott az információs szerepe, létrehoztunk egy portált, amely összegzi a finanszírozási lehetőségeket. Ez a portál nemrégiben állt fel. Megpróbálja összegyűjteni az összes olyan forrást, amely helyi vagy regionális szinten a finanszírozásra vonatkozik. Bármely vállalkozás hozzáférhet ehhez a portálhoz, már százezren eh, látogatták az oldalt havonta, és 69 eh, százaléka a felhasználóknak rendszeres felhasználó. Ez nagyon jó hír. A strukturális alapokból is szeretnénk kiegészíteni ezt az eszközt. Ezek a finanszírozási források eh, a tiszta technológiákra vonatkozó projekteket is összegzik, a kulcsfontosságú résztvevőkkel, érintettekkel elindítottunk egy kampányt, illetve a Europe uh, Network tanácsadóit is segítjük, hiszen nagyon fontos megfőtanácssal ellátni a helyszínen dolgozó KKV-kat. <clears throat> Ami a stratégiai beruházásokat illeti, az alap egy negyede a kockázatfinanszírozást igaz, igyekszik segíteni, még a nyár előtt. A beruházási terv környezetvédelmi szempontjából fenntartható projekteket fogja támogatni. Nagyon sok szabályozás valósult meg, Timer Manúr előadását hallgatva. Természetesen igaz az, hogy továbbra is nagyon fontos csökkentenünk a bürokráciát EU szinten és eh, tagállami szinten is. Nagyon fontos összefognunk. A KKV-kre vonatkozó teszteknek még láthatóbbaknak kell lenniük, illetve nagyon fontos, hogy a hatástanulmányoknak ezt szerves részét képezze. Európai szinten ez már most is igaz, de fontos, hogy ezt megerősítsük, illetve nagyon fontos, hogy egyre több tagország csatlakozzon a legjobb gyakorlatokhoz. Bizottság üdvözli az általános támogatást, illetve osztozik eh, a megfelelő felépésekben, azért, hogy a kkv jobban profitálhassanak a gazdaságból, és várjuk a gyümölcsöző együttműködést a zöldségekvési terv megvalósításában is a parlamenten. Köszönöm szépen. Zöld akcióterv a bizottság részéről illetve a zöld növekedési lehetőségek, nyilván kompatibilitásról van szó. Azonban az eladó, előadóhoz fordulok, hogy a végső megjegyzéseket tegye meg. Úgy tűnik mindenki elégedett, úgyhogy rövid lehetek. Köszönet minden kollégának a közös munkáért. Nyilván még most indul be az a folyamat, amikor megkapjuk a módosítványokat, mindenkit nem tudtunk ugyan meghívni az érintettek közül, viszont az összes többi szakbizottság véleményezi ezt a véleményt is, és köszönet az általános támogatásért. Azt hiszem, hogy nem lesz nehéz a jó kompromisszumok megtalálása. Az önök megjegyzése alapján megerősítjük a dokumentumot, és egy-két héten belül egyértelmű dokumentumot megfogalmazni Nyilván aztán majd a végrehajtás következik, az lesz a legnehezebb a tagállami részről. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega, a bevezetőt és a megjegyzéseket is, és azt is, hogy emlékeztetett arra, hogy február 26-án déli 12 órakor, tehát ezen a héten van a határideje a módosító indítványok beadásának. Délben 12 órakor, február 26-án, tehát néhány nap múlva. Nos, ennyit erről a napi rendi pontról. A következő napi rendi pont pedig pontosan 13 perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése, Úgyhogy nagyon sok ideje van mindenkinek. 13 perc, hogyha valaki nem szeretne részt venni, vagy nem lehetséges, hogy részt vegyen ezen az ülésen, kérem, menjen ki a teremből, nem kell sietni, nagyon lassan, nyugodtan megtehetik.